nyilatkozatokra, hozzászólásokra. Az első hozzászólás Georgi Oszai Papasztámkosz. Elnök úr, engedje meg, hogy tájékoztatást adjak a háznak arról a provokációról, amit Törökország követett el Görögországgal szemben állandóan megsértik a görög légteret, és újra és újra azt eh, látjuk, hogy katonai repülőgépek, török repülőgépek eh, tűnnek fel görög szigetekkel felett a görög légtérben. Ugyanígy eh, Görögország felségvizeit is megsértik a tengereken is az égei tenger egy olyan terület, ami kizárólag Görögországhoz tartozik. Törökország azonban újra és újra illegális bevándorlókat csempész be az Európai Unióba, és ez az egész régió stabilitását veszélyezteti. Törökország provokációit el kell, hogy ítéljük, és azt is el kell ítélnünk, hogy az Európai Unió egyik tagállamának a szuverenitását a Törökország újra és újra ismételten megsérti. Teljesen egyértelmű üzenetet kell megfogalmaznunk, ki kell mondanunk, hogy ez, ha így jár el Törökország, akkor ez egyre messze viszi a csatlakozás perspektívájától. Elnök, köszönöm. A következő Tabajdi Sándor az európai intézményeiben dolgozó új tagállamok beli alkalmazottakat érintő two thousand and four ben hozott majd two thousand and eight ban az európai közösségek brósága által jogellenesnek télt diszkriminatv intézkedések után egy újabb diszkriminatv döntésre szeretném felhvni a figyelmet. eltelt négy és fél év és még mindig másodrangú állampolgároknak érzik magukat az új tagállambeliek. az történt ugyanis elnök úr hogy az európai parlamentben dolgozó magyar tolmácsok vezetőjének posztjára tavaly pályázatot rtak ki amelyre bármely tagállam állampolgára pályázhatott. a tolmácsszolgálat vezetője koordinatv adminisztratv feladatok mellett azzal is kell hogy foglalkozzon hogy az európai uniós nyelvet átültesse magyar nyelvre. elnök úr fölhábortó hogy két alkalmas jelölt egy magyar és egy brit jelölt közül a brit jelöltet választották ki. el tudja ön képzelni hogy a francia nyelvi szolgálatot egy angol vagy egy spanyol töltse be? elnök úr ez elfogadhatatlan diszkrimináció és súlyos károkat okoz az európai unió eh, dokumentumainak nyelvi lefordtására. minden új tagállam nevében tiltakozom and then yeah. You will get an answer. Ja, vielen Dank. Sie werden Köszönöm szépen. Természetesen választ fog kapni a felvetésére. Christian Silvio Buzoy következik. Christian Silvio Buzoy. Christian Silvio Buzoy. Nincs itt. Marian Harkin. Marian Harkin következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Ön is és többen nyilatkoztak arról, hogy Gázában milyen borzasztó az a helyzet, és arról, hogy szükség van az azonnali tűzszünetre és az izraeli hadsereg kivonására Gázából. Na azt mondom, hogy Konbendit úrral ebben a kontextusban egyetértek, igen, a parlamentnek állást kell foglalnia de nagyon fontos arra is gondolni, hogy eh, a mindennapi kenyerünket eh, adó témákkal is foglalkozunk, és eh, ide tartozik az is, ami a Dellet érinti Írországban. Hiszen 2000 munkahelyről van szó, amelyet át ez rendkívül nehéz helyzetet teremt a, a dolgozók számára, nem csak az ott dolgozók, hanem a szállítók számára is. A globalizációs alap szempontjából rendkívül fontos lehetne az, hogy átképezzék azokat a szakembereket, akik itt dolgoztak. Nagyon fontos, hogy az ír kormány azonnal alkalmazza a globalizációs alapot, azért, hogy a munkavállalók a jövőben lássák, hogy igenis az EU minden munkavállalót segít, Írország nyugati és közép-nyugati részén is. Köszönöm. Köszönöm. A következő hozzászóló Csánet Kirvisel. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim! Egy megállapodást közvetlenül átélve azt tapasztaljuk, hogy az orosz gáz az Európai Unió tagállamaiba fog érkezni. De hol a gáz? Azt hiszem, az EU tagállamoknak szolidaritásról kell tanúbizonyságot tenni ilyen körülmények között. Mind a mellett a szolidaritás már a konfliktus kezdetei állapotában sem volt meg. Egyes tagállamok különböző álláspontot alakítottak ki. Szerencsére aztán a végén megpróbáltunk közös álláspontot képviselni. Tudom, hogy néhány nap múlva vitatárgya lesz ez a téma, de szeretném világosan elmondani azt, hogy Oroszország gazdasági eszközt használ fel politikai módon, és az Európai Uniónak közös energetikai politikára van szüksége, nem pedig olyan energiapolitikára, amelyet a nagy államok határoznak meg a Baltikumban. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Tőkés László. Elnök úr, tisztelt képviselőtársak! a kóla és a chips egészségtelen eluralkodásának globális korszakában a világviszonylatban is jelentős kárpát medencei magyar szőlő és borkultúra védelmében emelem fel szavam. a rosszul felfogott eu direktvák értelmében manapság azokat támogatják európai pénzekkel akik kivágják szőlőültetvényeiket és nem egyszer azokat büntetik akik új nemes szőlőfajtákat teleptenek. a kárpát medencében a történelmi magyarországon volt található egykor európa egyik legnagyobb szőlőfelülete mintegy hatszázezer hektár kiterjedésben. forty eight ban magyarországon még kétszázhatvanezer hektáron termett borszőlő mára azonban ez a terület negyvenezer hektárra zsugorodott. meddig tarthat tovább a kárpát medencei borászat a szőlőgazdák és a természeti környezet ilyetén módon való tönkretétele? bort búzát békességet ezzel a magyar népi köszöntéssel kvánok áldott új esztendőt! Köszönöm szépen. Következik eh, Mary Lou McDonald. Köszönöm, elnök úr. Palesztina témájában szeretnék hozzászólni. Tudom, hogy korábban azt mondta, hogy ami Izraelt illeti, nem igazán foglalt állást. 900 palesztin halt meg, nők, gyermekek. És egyszerűen itt nem tudjuk mindenképpen elítélni az izraeli brutalitást. Nem csak, hogy aránytalan ez a gyilkosság, hanem egyszerűen alaptalan is. Nem az izraeli biztonsági ö, szükségletek mozgatják, hanem Cinikus, klinikai jellegű támadás ez a lakosság ellen, nem a Hamas ellen. A tagállamoknak most már erkölcsi kötelessége az, hogy diplomáciai és politikai téren is véget vetessenek ennek az erőszaknak. Elnök úr, a lábújhegyen járás sohasem segített, és nem is fog. Izraelnek meg kell értenie, hogy igenis vannak következményei a cselekedeteinek. Úgyhogy minden képviselőt felszólítok arra, hogy azonnal követelje a megállapodás felfüggesztését, és véget vessünk minden egyes kedvezményes elbánásnak Izrael vonatkozásában az EU-ban, hiszen Gázát ö, támadja meg és brutalizálja a palesztinokat. Az emberi jogok olyan szépen hangzanak sokszor itt ebben a teremben, ezt most már tiszteletben is kellene tartani, hiszen elnök úr, ez az egyetlen lehetőség a sikeres békefolyamat zálogául a közel-keleten. Köszönöm szépen, nagyon nehéz ez a téma, ez abból is mutat, megmutatkozik, hogy 50%-kal túllépte az időkeretét. Majd lesz erről a témáról vita, úgyhogy ott még kifejezheti az álláspontját, de köszönjük Ket, hiszen színot következik. A múlt héten ahogy Harkin képviselő asszony is elmondta, 2000 munkahely szűnt meg a Dell gyárban az én választókerületemben. Ez kb. 2000 további munkahely elvesztését jelenti, amelyek a Dell-től függnek. Itt a Dell cég Lengyelországba vitte a gyárát, 52 milliárd eurónyi állami támogatást kapott. Ez az állami támogatás megfelele az Európai Unió versenyszabályainak. Megfelelő globalizációs alapokból megfelelő pénzt állítanak-e rendelkezésre annak érdekében, hogy az munkahelyüket vesztett emberek új munkát találjanak? A következő hozzászóló Dimitár Stojanov képviselő. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Két nappal ezelőtt Burgaszban négy iskolában különböző szlogeneket festettek az, a falókra, halál a gauzókra. Ez egy igen negatív jelentésű szó, ami a törököket illeti és nem muzulmán. Ugyanez a szó, ugyanezt a szót, a gyaur szót használták, és Hölgyeim és uraim, hadd figyelmeztessek arra, hogy Törökország hogyan gondolkodik? Semmi keresnivalója az EU-ban, hiszen rasszista, xenofób ország, és csak ezt, az, ezt a szellemet támogatja. Az Európai Parlament mindig is a rasszizmus ellen állt ki. Úgyhogy kérem, hogy írásbeli támogatásunkról biztosítsuk a rasszizmus elleni harcot. Köszönöm szépen, tőnek elem következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A csek elnökség a jelenlegi eh, gázkrízist próbálja kezelni. Az egyik válságot a másik után, egyik válság után a másikban közvetít, de ez nem lehet megoldás. Az Európai Unió nem lehet örökké babysitter egy folyamatos krízisben. Egy dolog világos. Oroszországgal kölcsönös függőségben vagyunk. Oroszország minket ellát energiával. A jelenlegi válságot válságnak nem csak Ukrajna a vesztese, hanem maga a Gazprom is, amely a kötelezettségeinek nem tudott meg eleget tenni. Nyolc év, éven keresztül a Gazprom a gázszállításai egy szinten stagnáltak ez a politikai állásfoglalásoknak ellentmond, amelyek a túltermelésről beszélnek. Az orosz fogyasztókat is el kell látni gázzal, illetve a külföldi öm, fogyasztókat is, és ez nyilván meghaladja Putyin úr erejét. Rendkívül fontos számunkra, hogy koncentráljunk arra, hogy új energiaforrásokat találjunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Kósáné Kovács Magda. Köszönöm, elnök úr! képviselőtársaim! a gazdasági válság amelyet kezdetben sokan a média ijeszgetésének véltek ma itt van európában lesújt országra régióra helyi közösségre vállalkozásra és benne a családra a munkavállalóra. két képviselőtársam is szólt erről a recesszió következményeivel ahogy erre a bizottság közleményében felhvja a figyelmet nem egyformán szembesülünk. európa és a társadalom peremén a negatv hatások hatványozottan érvényesülnek ahhoz hogy a jelenlegi helyzet ne vezessen a méltó munka elvének kiüresedéséhez és el tudjuk kerülni a szegénység robbanását az erőforrások összpontostására kell törekedni. ezért üdvözlöm a bizottság közleményét valamint pidla biztos elkötelezett figyelemfelhvását aki a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok védelmében sürgeti az európai erőfesztéseket most a csökkenő gazdasági aktivitás időszakában reményre ad okot a bizottság differenciált megközeltése hogy az egységes európa ne jelentsen erőltetett egyformaságot különösen a válság időszakában nem. remélem és elvárom hogy ebben az európai parlamenttől támogatást kapjon. köszönöm elnök úr! Köszönöm szépen. A következő Köszönöm, paradoxonnal állunk szemben. Az európai fogyasztók a GMO-k ellen szólnak, de ugyanakkor igenis lehet kapni ilyen élelmiszereket, és vesznek is a fogyasztók ilyet, mert nagyon sokan nem tudják, hogy ilyet lehet kapni, vagy egyszerűen olyan csapdába esnek, hogy nem is tudják, hogy mit vásárolnak. A lehetséges megoldás az lenne, hogyha a címként feltüntethetnénk azt, hogy igenis GMO-t tartalmaz az élelmiszer. Pillanatilag azonban nem létezik semmiféle jogszabály, amely a tagállamoknak lehetővé tenné ezt. Vannak olyan országok, amelyek már bevezettek olyan jellegű jogszabályokat, amelyeknek, amelyek értelmében nem lehet feltüntetni mindezt, mások másképp jártak el. Az embereknek azonban saját maguknak kell eldönteni, hogy mit akarnak vásárolni mindig átláthatóknak kell nekünk lenni, és valós választásokat kell az emberek elé állítanunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Boguszláv Fogálszki. Elnök úr, szeretnék felhívást intézni a tanácshoz a 13. cikk alapján az Európai közösség szerződésének 13. cikke alapján szólítom fel a tanácsot arra, hogy foganassítson intézkedéseket etnikai indítatású diszkrimináció elleni fellépés jegyében. lengyel származásúakat választottak képviselőnek a litván parlamentbe, de megfosztották őket mandátumuktól, arra hivatkozva, hogy tulajdonképpen ők etnikai hovatartozásukat tekintve lengyelek. Ez az egész helyzet abszurd és botrányos, etnikai alap alapon hátrányos megkülönböztetést alkalmazni, és a kisebbségek jogait így módon megsérteni nincs összhangban az EU elveivel. Köszönöm szépen, Daniel Strauss. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, kedves kollégák! CSU, ale vede i združení vysí... Bent Posot, aki a CSU-t képviseli itt, Bajorországban. Német Szudéta illetékeséggel is rendelkezett. A cseh köztársaságot felhívta arra, hogy a cseh elnökség idején vonják vissza a Benes dekrétumot. Ez egyszerűen elfogadhatatlan. A Benes dekrétumot egy átmeneti időszakban fogadták el, és nem akkor, amikor még nem volt megfelelő kormány. Ez nem egy rákos daganat, ahogy ezt ő fogalmazza. Hogyha bárki is rákos daganat, akkor az, aki ilyen támadásokkal illeti a cseh köztársaságot. Több tízezer német él a cseh köztársaságban, és nagyon sokan jönnek látogatóba. És nagyon elégedettek, hogy Németországban élhetnek. Én ugyan német állampolgár vagyok, de cseh képviselő. Köszönöm. Elnök úr, a gázválság több száz ezer ö, háztartást ö, a fagypont alatti hőmérsékletekben letekben 17 országban fűtés nélkül hagyott. Nem, be kellett zárni egyes üzemeket, iskolákat. A Gazprom képviselői ö, azt mondták, hogy Ukránán, Ukrajnán keresztül érkezik a gáz. A szakértői csapat a bizottság képviseletében ellenőrzi a gázvezetéket, és még ha be is indul a gázszolgáltatás, hosszú órákba telik majd, amíg ideér Európába. Közös politikára van szükség Európának, hogy a jövőben elkerüljük az ilyen helyzetek kialakulását. Üdvözlöm a parlament részvételét a vitában, és nagyon remélem, hogy sikerül minelőbbi megállapodásra jutni azért, hogy a konfliktus ne súlyosbodjon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Juri Aurelio Juri. Elnök úr, tavaly évben ünnepeltük a nukleáris leszerelés 40. évfordulóját, és az év elején elfogadtunk egy állásfoglalást, amelyel az elnökség, a parlament, a tanács felhívást intézett arra vonatkozóan, hogy az atomsorompó egyezményt eh, szigor, betartását szigorúban eh, kövessék nyomon. Az ENSZ is eh, határozatot fogadott el, mégis a nukleáris fegyverek, az atomfegyverek továbbra is jelen vannak. Amikor a parlamentben elkezdtem a munkámat, akkor feltettem azt a kérdést, hogy mennyiben volt sikeres ez a kezdeményezésünk a Cseh köztársaságban és Lengyelországban létesítendő rakétaellárító rendszer további eszkalációt eredményez majd. Köszönöm. Nárez Lucián Nikolescu a következő. Elnök úr! Nagyon sok minden hangzott már el a gázválságról, és mindenki megemlítette, elmondta, hogy mennyire veszélyes az, hogy az Európai Unió ennyire függ az orosz gáztól. Továbbra is hangoztatjuk a megoldást, csak a diversifikáció eh, és az alternatív energia lehet, de eh, keveset eh, beszélünk az energia takarékosságról. Vannak olyan elemzők, akik azt mondják, hogy a fel, energiafelhasználás egyharmada tulajdonképpen pocsékolás, fölösleges felhasználás. Románia 40 millió tonna gázt importál Oroszországból, és ebből kb. 1 millió tonna el pocsékolódik, amiatt, hogy nem megfelelő sziget, nincs megfelelő, nincsenek megfelelően szigetelve az épületek, a házak. Javítani kell a helyzetet. Nincs jelenleg elég finanszírozás, amiből támogatnánk az épület szanálásokat és szigetelések, szigetelést, új szigetelést. Nem egyszerűbb eh, ennél. Ilyen egyszerű intézkedésekkel nagyon sok energiát tudnánk megtakarítani. Milos Kotorek a következő hozzászóló. Elnök úr, kedves kollégák! Az idén ünnepeljük az euró tizedik évfordulóját. Szlovákiában január 1-én ünnepeltük az eurózónához csatlakozás napját. tiszteletbe tartottuk fizetőeszközünket, de örömmel vezettük be az eurót. Ahogy Ficó miniszterelnök úr elmondta az új év napján, az euró olyas valami, amely megvédhet minket a veszélyek ellen, és segíthet Szlovákia felvirágzásában. Szeretnék gratulálni a szlovák állampolgároknak pozitív hozzáállásukhoz az új fizetőeszközzel szemben, és minden szlováknak minden jót kívánok az euróhoz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mári Panayotopoulos Kassziótú következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Parlamentben nem lesz vita, egy bizonyos témáról, úgyhogy szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az Európai Unió számára a tanács irányelv javaslata, amely az irányelv javaslatával kapcsolatos a nemzetközi tengeri területen való munkavállalásról szól ez az irányelv, és ez a nemzetközi egyezményeknek is megfelel a tengeren való munkavállalás körülményeit szabályozza. Az Európai Uniót tengerek veszik körül, ezek a nemzetközi kereskedelem szintereit adják, és azt gondoljuk, hogy a fiatalok, a jöv... vannak olyan fiatalok, akik a jövőjüket a tengeren való munkavállalásban látják, és ehhez megfelelő bátorítást kell adnunk. Jörg Leichtfried következik. Köszönöm szépen, elnök úr! az illegális kutyakölyök szállításra szeretnék utalni, amelyre Ausztriában került sor. És szeretném, meg szerettem volna már régóta hozzászólni ezzel a témával kapcsolatban, de nem kaptam időt, és emellett megállapítom, hogy vannak olyanok, akik már harmadszor szólnak hozzá. Ausztriában a rendőrség megállított egy olyan szállítmányt, amely több száz kiskutyát, kölyköt tartalmazott, és nem volt megfelelő szállító levelük sem. Szlovákiából indultak, és Spanyolországba tartott ez a szállítmány. Európában számos olyan szervezetfaj, amely nem veszi figyelembe az állatjólétről szóló egyezményeket. Nem tartják be ezeket a szabályokat. Az Európai Uniónak a az állatvédelem területén megfelelő európai közös minimális sztenderdeket kell elfogadniuk, és ezeket, ezeknek a betartására kell kötelezniük a tagállamokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jelko Kacsin következik. Pusztováni kollégi. Elnök úr, hölgyeim és uraim! A véres mészárlás Gázában a palesztinokkal szemben rossz munkánk szimbóluma. Tényleg szükség volt arra, hogy ennyi palesztin halljon meg, eh, hogy az intézmények megfelelő intézkedéseket hozzanak? Az EU úgy gondolja, hogy nemzetközi kapcsolatok eh, építője és fontos eh, nemzetközi játékos. Az izraeli hadsereg, amikor civileket támad meg egy iskolában, amelyet az EU finanszíroz. Helyes dolog ez? Nincs semmiféle humanitárius törvény, amelynek értelmében valakit e, áttelepítetnek egy házba, és aztán másnap lebombázzák. Az izraeliek fellépése aránytalan és embertelen immorális, erkölcstelen bizár. Hiszen csak választási kampány céljait képviseli. Köszönöm. I am Allwards. Allward. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megragadni az alkalmat, és támogatom azt az ügyet, hogy a paraolimpiai játékok, amelyeket 2010-ben Varsóban szerveznek meg, kapjon támogatást. Aténban pedig 2011-ben lesznek játékot. 5 millió eurót fordítanánk, fordítottunk a korábban is a paralimpiai látékok támogatására. Az Európai Unió továbbra is kell, hogy határozottan támogassa az önkéntes sportot. Egy írásos nyilatkozatot készítettem, amit a képviselők aláírhatnak, és kérem is a kollégák, hogy akik támogatják azt, hogy az EU pénzügyi támogatást adjon a paraolimpiai játékoknak, az írja alá ezt a papírt. Köszönöm, Jaromir Kolicek. Elnök úr, tisztelt kollégák! Szeretném elmondani, hogy nagyon csodálkozom az, azon, hogy a e, sors iróniája folytán éppen a cseh e, elnökség idején kell az oroszokkal tárgyalnunk a gázválság kapcsán, és még nem szórtak hamut a fejükre, és e, folyamatosan halasztják a tárgyalásokat, csúsznak a tárgyalások. Szlovákiát és Bulgár Ausztriát a legjobban a válság. Kon Benit kollégártól is hallottuk, hogy szankciókat követelünk, és szankciókat kell követelnünk Szlovákiával kapcsolatban és Bulgáriával kapcsolatban, hogyha visszaállítják, beindítják az atomerőveket, ahelyett, hogy szolidárisak lennénk ezzel a két országgal. Karkasz. Szeretnék én is a földgáz kérdésével foglalkozni. Az elmúlt napokban világossá vált, hogy pontosan ezen a területen harc folyik, mégpedig egy olyan harc, amelynek kapcsán túszul ejtenek európai országokat, olyan országokat, amelyek függnek az orosz gáztól. Nagyon sok a probléma, nagy nehézségekkel találják szembe magukat az emberek és az iparvállalatok egyaránt az válság okát mindenki másképp magyarázza, az Európai Unió pedig nem tud megoldást találni. Újra és újra ugyanezzel a problémával fogunk szembesülni, hogyha most nem tudunk valamilyen megfelelő intézkedést találni. Nem szabad dogmaként ragaszkodni, ragaszkodni a jelenlegi energetikai rendszerhez, hanem valami más alternatíva után kell nézni. Nem szabad, hogy az EU hagyja magát megzsarolni, biztonságos, fenntartható gázellátást kell garantálnunk az emisszió 20%-os csökkentését sem tudjuk megvalósítani, hogyha ilyen instabil marad a helyzet, mint amilyen most. Köszönöm szépen, Marino Lineman, úgy látom nincs itt. Szilvia Adriana Tikkau asszony következik. Ő sincs itt? De, itt van, tessék, van a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió prioritásként kell, hogy foglalkozzon a közös energiastratégiával, illetve a közös cselekvési tervvel, amely az Európai Unió energiabiztonságát erősíteni. A gázellátás ellátás megszüntetése vagy felfüggesztése Oroszország részéről azt mutatja, hogy még mindig függünk a régi ellátóktól. Ez a tél különösen kemény, és ez emiatt az energiaszolgáltató vállalatok nagyon nagy problémával néznek szembe. Az Európai Uniónak a fővezeték hálózat tekintetében megfelelő stratégiát kell követniük. A Nabucco projekt illetve a cseppfolyósított gáz eh, terminálok eh, az európai kikötőkben, valamint a biztonságos atomenergia használat olyan eh, prioritások lehetnek, amelyek segíthetnek abban, hogy az energiabiztonságot erősítsük és javítsuk. Az Európai Beruházási Bankkal kellene együttműködni, illetve a tagállamokkal, hogy finanszírozást találjunk erre a projektre. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Uh, um, Köszönöm, elnök asszony. Először is el szeretném mondani, hogy Zimbabwe kérdését szeretném felvetni. Úgy tűnik számomra, hogy ha nem látunk a televízióban képeket, akkor nem foglalkozunk a témákkal. A közelmúltban a zimbabwei béke folyamat vezetője és az emberi jogok en, civil szervezeteinek képviselőit 21 napig tartották fogva, mielőtt a bíróság elé kerültek. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy a, azért kínozták őket, mert emberi jogokért álltak ki. Maximális biztonsággal őrzött börtönbe kerültek, és nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a Mugabe rendszer hogyan fenyegeti a polgárokat. Nagyon sokszor elítéltük már itt is, és nemzeti parlamenteinkben is ezeket a cselekményeket. De elnök asszony, hiszem, hogy eljött az idő, hogy megint odafordítsuk figyelmünket erre az országra és tegyünk meg valamit annak érdekében, hogy ezeket a bűncselekményeket leállítsuk az emberi jogi harcosokkal szemben Zimbabvében. Köszönöm szépen, Bicsolónak, de rossz a úri a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném üdvözölni az elnök úr nyilatkozatát Gázával kapcsolatban, illetve azt a határozatot, hogy legyen e, állásfoglalás ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy érjünk tehát el e, egyértelműen fegyverszünetet. Eddig 900-an e, vesztették életüket, és tennünk kell valamit. Izraelnek be kell fejeznie ezt a mészárlást, Gáza a legnagyobb börtön világon, másfél millióan vannak itt gyakorlatilag börtönben. Nők, férfiak, gyermekek halnak meg naponta, naponta azért, mert palesztinok. Milyen bűnt követhettek el a palesztin gyermekek? Milyen kifogást találunk mi európaiak arra, hogy folytassuk például az üzleti tevékenységet izraeli üzletemberekkel, és szemet hunjunk a mészárlás fölött. Meg kell ezt szüntetnünk, és meg kell szüntetnünk ezt a mészárlást, ami folyik. Ha Izrael nem hajlandó konstruktív tárgyalásokat folytatni a palesztinok megválasztott képviselőivel, akkor ezt elítéljük. Köszönöm szépen, mondja az elnök megadom a szót a következő hozzászólónak, Foltin Kubicska asszonynak egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Unió a közös értékeket képviselő országok szervezete. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a gyűlölet elterjedjen Európában. Az EUTELSZÁT úgy döntött, hogy a Hamashoz kapcsolható Alexa televízió műsorait sugározni fogja, amely az izraelieket támogatja. A Jutelsat, vagy Eutelsat megmutatta, hogy az üzleti élet nem ismeri az etikai szabályokat. Az NTD eh, TV televíziótársaság eh, Kínából eh, ezt a televíziótársaságnak a műsorait blokkolják. Az Eutelsat az ellenkezések ellenére nem hajlandó a döntését felülbírálni. Az EU-Telszát tévétársaság igazgatósága úgy tűnik nagyon önkényesen dönt. Köszönöm szépen. Figurédo asszony, a szó. Köszönöm szépen. Szeretném megragadni Elnézést, elnézést, figurére asszony a szó, mondja az elnök asszony. Senhora Presidente, eh, o attack de Israel a Gaza... Köszönöm, elnök asszony. Izrael gázai támadása háborús bűn és emberiség elleni bűn. Tragikus, ami történt. Eddig 900 palesztin halt meg, nagyon sok a gyermek közöttük, nagyon sok a sebesült is, több ezer. Le kell állítani ezt a támadást és az izraeli blokádot, amely gyakorlatilag Gázából koncentrációs tábort csinált. Fel kell szólalnunk a mészárlások ellen. Minden országból, minden kontinensből szükség van arra, hogy a bűn, ezen bűnök ellen felszólaljanak az emberek, akár csak az Európai Unió vezető testületei, azonnal le kell állítani a támadásokat Gáza ellen és az izraeli blokádot. Köszönöm. Köszönöm szépen Figurédo asszonynak. Szféri képviselője a szó. Köszönöm, elnök asszony. A közelmúltban megdöbbentem amiatt, hogy a cseh biztosító társaságok azoknak a nőknek, akik gépkocsi biztosítást akarnak kötni, diszkriminációs törvények alapján nem adnak bónuszt. Ez csak azt illusztrálja, hogy egyes politikusok és civil szervezetek ragadják meg a lehetőségeket, hogy szélsőségesen viselkedjenek. Oda kell figyelnünk a matematikára, és ez minden nap azt mutatja, hogy a női vezetők másképp viselkednek, mint a férfiak. Egyszerűen nevetséges úgy tenni, mintha a nők és a férfiak hasonlóképpen viselkednének. Különbözőek. Erre biológiai okok vannak. Ki kell egészítenünk egymást. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pátin képviselője szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy ö, új ö, véleményfelmérésre került sor az Egyesült Királyságban, és azt mondták nagyon sokan, hogy nagyon messze van tőlük az Európai Unió. A megkérdezettek 83%-a az Egyesült Királysági jogot tartja elfogadandónak, nem pedig az európai jogokat. Sajnos nincs nagy lehetőség arra, hogy referendumot tartsunk az Európai Uniós tagságról, az Egyesült Királyságról, holott 71% ezt szeretné. A brit, britek szabadkereskedelmet akarnak, és Európával, illetve a világ többi részével szeretnének békében és szabadságban élni, nem szeretnék, hogyha őket kormányoznák. Hogyha általános népszavazást tartanánk, az Egyesült Királyságban azt kérdezvén, hogy szeretnének-e az Európai Unió tagjai maradni-e, vagy szeretnének-e kilépni. Nagy többség szeretne nyilván kilépni. Köszönöm. Köszönöm, Dollasszony a szó. Um, Madam President, Elnök asszony, egyre kevésbé tudományos megalapozottságúak a bizottság javaslatai, és időnként mi képviselők is felelősek vagyunk ezért. A tudomány nagyon gyakran hivatkozik például az elővigyázatosság elvére. Vegyük például a peszticid jogszabályt. Kockázat becslést kértünk, de nincsen részletes hatásvizsgálat, és nem definiáltuk tudományos megalapozottsággal a különböző fogalmakat, úgy, ahogy ezt például a REACH irányában megtettük. Elnök asszony, az EU jogalkotás nemzetközileg is hitelét veszti, ugyanis egyre kevesebb a tudományos megalapozottságú jogszabályunk. Elnök asszony, köszönöm. Bénefe úré a szó. Elnök asszony, kedves kollégák! A gázválság, amely 2009 elején sújtotta a világot katasztrofális méreteket öltött Bulgáriában. Bulgária számára nincs más alternatíva, nem tudjuk a gázt helyettesíteni semmi mással. Nem kívánom most kommentálni a bulgár döntéshozók nagyon rövid látó magatartását, hogy ennyire orosz gáztól tettük függővé az energiaellátásunkat. Bulgária számára egy alternatíva lenne szükség, ami lehetővé tenné, hogy elszakadjunk az orosz gáztól való függőségtől. Szlovákia példáját kellene követnünk, és ezért az atomerőmű 3-as és 4-es blokkját újra kell indítani, mert csak ilyen módon eh, tudja csökkenteni a eh, közvetlen károkat Bulgária. Ikea Petre azt a szó. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák! ...2009-es év éppen csak most kezdődött, ezért engedjék meg, hogy azzal kezdjem rögtön, hogy ez egy rendkívüli év lesz. 2009-ben ünnepeljük a hidegháború véget érésének, a berlini fal leomlásának 20. évfordulóját az Európai Parlament képviselőjeként, de olyan románként, aki éltem a kommunista diktatúra alatt, azt kell, hogy mondjam, hogy ez a két évtized egyrészt azt jelentette, hogy felépítettük a demokráciát, másrészt befogadta az új tagállamokat az Európai Unió. Ez alatt a két évtized alatt Eh, arra törekedünk valamennyien, hogy minden eh, európai számára egy közös Európát építsünk fel, egy olyan Európát, amelyben mind az 500 eh, európai garantáltnak tekintheti a szolidaritást, azt, hogy senkit nem ér hátrányos megkülönböztetés, senki nem érzi magát idegennek az Egyesült Európában. Ugyanúgy érzünk, ugyanazokat az értékeket valljuk, függetlenül attól, hogy 1989-ben hol voltunk. Janoszki úr. pani przewodnicząca! az európai parlament több alkalommal is utalt már az ökológiai témák fontosságára. Szeretném fölhívni az önök figyelmét egy olyan dologra, amelyet a környezetvédelem iránt érdeklődő fiatalok vetettek föl velem együtt. A papír, illetve a műanyag, az újrafelhasználható papír, illetve műanyag ára egyre csökken. A lengyel piacon a helyzet úgy alakult, hogy azok, akik újra felhasználható papírt vásárolnak, azok azt mondják, hogy ez túl olcsó, akik pedig újra felhasználják ezt, azt mondják, hogy túl drága. Jelen pillanatban a gyerekek gyűjtik be a papírt, és ennek oktatási célzata is van, de ez is szeméttelepre kerül. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Mindent megtettem annak érdekében, hogy minél több képviselőnek adjak szót az egyperces hozzászólások keretében, de ezt most le kell zárnunk, úgyhogy rá kell térnünk a következő eh, napi rendi pontra. Közös vitára kerül sor Krista Klász eh, jelentéséről, amely a peszticidek fenntartható használatáról szóló keretirányelvről szól, illetve Hiltrud Breyer jelentése a növényvédőszerek forgalomba hozatala témájában. A két jelentésről szól tehát a közös vita. A jelentéstevők vezetik be a vitát, Klász asszony a szó négy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztosok, Dimász, illetve Pasilio, és kedves kollégák! Nagyon sok vita és